Il Presidente. Az elnök. César. Buongiorno, kollége, e Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! A napi renden első pontként szerepel Gál Kinga jelentése az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban.

Tisztelt elnök úr, a mai vita az alapjogokról nagyon fontos az Európai Unióban, nem csak azért, mert tíz évvel azután kerül rá sor, hogy a karta nyilvánosságra került, a karta évfordulóját e hónap elején ünnepeltük, hanem azért is, mert ez az első vita a parlamentben, ami azzal a kérdéssel foglalkozik, amit Gál asszony az új Lisszabon utáni architektúra, és ebben teljesen igaza van, egy új kezdet vette kezdődött most azzal, hogy ezt Európában hatályba kell léptetnünk, alkalmazni. Köszönöm a Libe Bizottságnak és a nagyon jó hozzájárulásokhoz a vitához jogilag ez az első az európai jogalanyagnak a része, tehát most azt szeretnénk, hogy ez a karta meg is valósuljon a gyakorlatban, és éppen ezen oknál fogva októberben a bizottság egy közleményt fogadott el a karta hatékony végrehajtásáról. A bizottságnak a célja az az, hogy minél hatékonyabban érvényesítse azokat a jogokat, amelyek szerepelnek a kartában. Természetesen valamennyi Európai Uniós állampolgár érdekében szükséges ez. A karta kell, hogy iránytűként szolgáljon számunkra, és példaként kell, hogy szolgáljon, különösen akkor, amikor jogalkotással foglalkozunk ez igaz a belső előkészítési munkára, az elfogadásra a parlamentben és a tanácsban, és ezt követően pedig az új szabályoknak a tagállami alkalmazására is igaz. A bizottság egy szisztematikus összegzését, értékelését hajtotta végre az új jogalkotási javaslatoknak, az egy ellenőrző lista segítségével, amelyet valamennyi bizottsági főosztály alkalmaz. Örömmel látom, hogy Gál asszonynak a jelentése támogatja ezt a megközelítést, rávilágít különösen annak a fontosságára, hogy a tanács és az Európai Parlament számára rendkívül fontos, hogy a jogalkotási kereten kívül is betartásra kerüljön a karta. Nem csak arról van szó, hogy legyen az asztalon egy kötelező érvényű jogszöveg, ami megfelel a karta rendelkezéseinek, még akkor is, hogyha később módosító indítványok ezen változtatnak, akkor is a kartát minden egyes intézménynek ö, alapvető dokumentumnak kell tekintenie és akkor is, amikor a jogalkotási ajánlások értékelésre kerülnek. Ezért külön üdvözlöm az intézményi intézményközi együttműködést ezen a területen. A jog alkalmazandóvá vált a tagállamokban, ekkor pedig azt kell megnéznünk, hogy a gyakorlatban hogyan érvényesül a karta akkor, amikor a tagállamok hajtják végre, illetve alkalmazzák az európai jogot. Szeretném ismét, megismételni eh, házban, hogy eh, nem ö, eh, ö, fogunk tartózkodni attól, hogy szabásértési eljárást indítsunk minden olyan alkalommal, amikor ez szükséges. Az Európai Unió ö, csatlakozott a, ö, az, ö, az emberi ö, kartához. Ez egy nagyon nagy prioritás a bizottság számára. A tárgyalások ö, folyamatban vannak. Ö, és konstruktív módon haladnak. Ha minden jól halad a maga útján, ahogy ez jelenleg tűnik, akkor remélhetőleg 2011 első felében el tudjuk érni a megállapodás megkötését. Teljes mértékben osztom én is a célkitűzéseket, hogy legyenek jó együttműködések a nemzetközi szervezetekkel. Ezt tesszük szokásos módon a mindennapi munkában, erre csak egy példát mondanék. A bizottság már most is megvalósítja az ENSZ gyermekjogi egyezményét, ami a gyerekeket érinti elsősorban. Aztán ugyanígy van a rokkantsággal élőkről is egy egyezmény, amit alkalmazunk a tagállamokban és az Európai Unió szintjén. Ezek az ENSZ eh, konvenciók, egyezmények. A jelentéstevő arról is szólt, hogy az alapjogi eh, eh, ügynökségnek a kulcs szerepe van ezen a területen. Azért fontos, hogy megfelelő összehasonlítható adatokat szolgáltasson számunkra 27 tagállamra vonatkozóan, mindazon területekre, ahol az uniónak szerepe van nem csak elméletben szeretnénk együtt dolgozni, hanem a gyakorlatban is, és ezért kértem többek között az ügynökséget, hogy a roma munkacsoportot is segítse feladata ellátásában. Fontos, hogy az ügynökség meg tudja adni szakértelmét a jogi együttműködés területén is, például büntetőügyekben és a rendőri együttműködés területén is, ahhoz, hogy ez lehet ez valóságá váljon. December 2-án a bizottság elfogadott egy javaslatot a több éves keret javítására illetve meghatározta keretet, amiben az ügynökség működhet. És aztán itt van valami új, ami úgy gondolom egy ö, tökéletes mértékben megfelel a jelentés tevő által elmondottaknak, nevezetesen, hogy a Lisszaboni szerződés következtében 2011 tavaszán a bizottság első éves jelentését fogja kiadni a karta végrehajtásáról. Ez pedig azt jelenti, hogy minden évben éves jelentésként, minden év tavaszán sor kerül majd egy ilyen jelentésre. Ez lesz az az időpont, amikor a parlament egy igazi vitát provokálhat majd arról, hogy a karta valójában hogyan is valósul meg. Természetesen elő fogjuk készíteni 2011-es első éves jelentésünket is a karta végrehajtásáról. Erre külön oda fogok figyelni, de egyéb parlamenti aktivitásokra is, amik az alapjogokkal kapcsolatosak. Ez lehetővé fogja tenni számunkra, hölgyeim és uraim, nem csak azt, hogy egy szokásokhoz hasonlóan emberjogi kérdésekről vitát folytassunk az Európai Unión kívül, hanem azt is, hogy minden éven az alapjogokról, illetve azok végrehajtásáról az unión belül is vitát folytathassunk, megvizsgálhassuk, hogy a különböző államok hogyan hajtják ezeket végre, illetve hogy mit tesznek az európai intézmények ezen a területen, ellátják-e feladatukat. Mária. Köszönöm, biztos asszony. Kezdjük meg a felszólalások sarát. A frakciók nevében felszólalókkal elsőként Simon Buzutil következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért, és köszönetet mondani neki, hogy egy ilyen fontos témával, ilyen mélyrehatóan foglalkozott az Európai Emberjogi Egyezmény, és az Európai projekt megvalósítása nagyon nagy lendületet kapott Gálkinga jelentésével. Szeretnék arra is kitérni, hogy az emberi jogok alapjogoknak számítanak az emberek számára időnként az alapjogokat más hogyan interpretáljuk, mint az emberi jogokat. Az emberi jogok nem jelentik azt, hogy a szubszidiaritás koncepcióját figyelmen kívül kellene hagyni. A különböző tagállamok értékei, értékrendje természetesen különbözik, de időnként az alapjogokra való hivatkozással azok ürügyén térnek el a közös értékektől. Az eutanázia, az abortusz etikai megítélése nem tartozik ehhez a tárgykörhöz az alapvető jogokat megfelelő hangsúlyjal kell védeni, és nem szabad a nem alap jogoknak túlzott hangsúlyt adni. Természetesen vannak nagyon fontos jogok, de azok nem mindig alapjogok. Észszerűen kell megítélni természetesen a biztonsági kérdéseket, és nagyon fontos a személyes adatok védelme. Azzal zárnám, hogy szükségünk van az alapjogokra, ugyanakkor reálisan kell őket alkalmazni. Köszönöm, Buzuti úr, kérem a kollégákat, hogy tartsák magukat a felszólási időhöz, most pedig megadom a szót Monika Benovának, a szocialisták és demokraták részéről. Komisárká, kolegyňák, kolegovia, Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének, Gálasszonynak, mert úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült teljesítenie a jelentés fő célját. Egyértelműen meghatározta az intézményeknek és a mechanizmusnak a szerepét a Lisszabon utáni architektúrában. Három terület van, amelyeket fontos támogatni. Ez fontos az Európai Uniónak, hogy ne csak a, az állampolgárok jogait de támogassa, és azokét, akik a területén élnek, hanem az Európai Uniónak a világviszonylatban is vezető szerepet kell betölteni ezen, ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a külsz, az Európai Unió külszolgálatának is itten szerepe van, ezért kérném a biztos asszonyt, hogy az új diplomáciai testületekben hozzanak létre olyan egységeket, amelyek elősegítik az emberi jogokat külföldön is. Második dolog, úgy gondolom, hogy a demokrácia és az emberi jogok azt követően, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, teljesen új dimenziót töltenek, mert az Európai Unió állampolgárainak új lehetőségei vannak, van állampolgári kezdeményezés, amit élhetnek. És harmadik dolog, hogy szeretném elmondani, nagyon örülök annak, hogy a jelentés azt kéri a tagállamoktól, hogy sokszorozzák meg erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az állampolgárok élhessenek jogaival. Nagyon örülök, hogy rendkívül kooperatív volt a jelentés készítője, és bevette azt a hivatkozást is, hogy a szegénység elleni küzdelem is fontos, illetve amit az egyes frakciók kértek. Köszönöm, Benova asszony, most két percben Renete Weber kap szót az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikrofon, mintha nem lenne bekapcsolva, nem nagyon hallják a tolmácsok. It's on. <laughs> Colleagues, tomorrow afternoon we will be able to share our thoughts. Kedves kollégák, holnap délután az emberi jogok helyzetéről a világ szinten fogunk vitát folytatni. Most pedig az Európai Unió beli alapjogi helyzetről folytatunk vitát. Hadd mondjam el a véleményemet. Mielőtt másokat kritizálunk, saját házunk táján kellene rendet tenni. És mindenképpen semmiképpen nem eh, hunyhatunk szemet az emberi jogsértések felett saját házunk táján, eh, mert különben nem fognak komolyan venni bennünket. Nagyon fontos eh, Gálkinga jelentése az emberi jogok és az alapjogok helyzetéről a Lisszaboni szerződés elfogadása után. És nem csak arról szól, hogy ki miért felelős, hanem arról is, hogy milyen témák kellene, hogy a figyelmünk középpontjában álljanak a jövőben. Én két dolgot szeretnék hangsúlyozni. A Libe szakbizottságban örültem annak, hogy támogatták azt a befagyasztási politikára tett javaslatot, mi szerint az Európai Bizottság felfüggeszthet nemzeti döntéseket, mi, amíg megítélik, hogy jogsértési eljárást indítanak-e egy tagállam ellen. Nagyon fontos, hogy hitelesebb alapjogi politikája legyen az Európai Uniónak, ezért bízom benne, benne, hogy ez a mechanizmus az egész plenáris támogatására számíthat a holnapi szavazáson. Egy másik dolog, amivel foglalkozni szeretnék, ennek a parlamentnek a jogával és kötelességével kapcsolatos, mi szerint a tagállamok emberjogi helyzetét, alapjogi helyzetét igenis elemezhetjük és megbélyegezhetjük azt az országot, ahol nem tartják be ezeket. Köszönöm Weber asszony, másfél percben Ellen fl. Lotr kap a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül jó jelentésről van szó az első Lisszabon utáni, és külön köszönetet kell mondanunk ezért Gál asszonynak, hogy ennyien komolyan vette és sikeresen folytatott együttműködést. Négy üzenetet szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy szeretnénk, hogy a bizottság töltse be szerepét, az új eszközökkel is éljen, többek között az alapjogi karta vonatkozásban a ö, romák helyzete az első ö, kellemetlen példa ö, szerepét töltötte be, és kizárólag a szabad ö, mozgás ö, irányelvre ö, épültek az eljárások az ö, ez most már a jövőben nem így lesz, abban az esetben, hogyha az, az emberi jogi kartát aláírja az Unió is. Ennek a többletértéke az, hogy hangsúlyozza, hogy ideje korán kell felfedezni a különböző jogsértéseket egy riasztó rendszerrel, illetve azokat az intézkedéseket, amelyek adott esetben sérthetik az alapjogokat. Hangsúlyozni kívánom, hogy egy megelőző rendszert kell létrehozni, például azzal, hogy rendszeresen az ENSZ keretein belül is megvizsgálják a helyzetet. Egy koherenciára van szükség a külső és a belső feltételek között, ahogy ön is mondta. Ez igazi kihívást jelent számunkra. A különböző egyezményeket elfogadjuk vakon, és a parlament pedig egyszerűen kirekesztésre kerül például a vegyes bizottsági tárgyalásokból. Köszönöm, Flotrasszony. Konrad Szimanszki kap szót a konzervatív frakció nevében. Tessék. Köszönöm. Az alapvető jogok kártának hatályba lépésével Európában most két rendszer van, amelyek versenyeznek úgymond egymással az emberi jogok védelme területén. Van egy olyan rendszer, amely az emberi jogi bíróságra épül, a másik pedig egy sokkal széles körűbb joggyakorlatra. A jelentéstevő jelentésében megpróbálta ezen két rendszert összeegyeztetni. Az alapvető jogok kártáját nem lehet úgy értelmezni, hogy versenyt hozzanak létre az EU-val. Az 51-es cikk nagyon világosan szól erről, de éppen itt ebben a teremben kell emlékeztetni erre, ami a házassági jogot, a polgári jogot, illeti, valamint az ember életvédelmét a fogantatástól kezdve. Ezt nem lehet európai szinten szabályozni az Európai Bíróság révén. Az alapvető jogok védelmére vonatkozó eszközt más kérdésekben kell használni. Elnök, Verzse asszony következik. A GOL nevében másfél percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, meghallgatott bennünket, sokat dolgozott, minden árnyék előadó hozzá tudott járulni a jelentéshez. A Lisszaboni szerződés megvalósításának egyik pozitívuma lehet a kevés pozitívum közül az alapjogok megerősödése. Az Európai Unió jövője szempontjából az alapjogok nagyon fontosak. Nem elég, hogyha sokat használjuk ezt a kifejezést. Az alapjogi a kötelezővé válása, az emberi jogi egyezményhez való csatlakozása az Európai Uniónak új szakaszt jelenthetnek az Európai Unió polgárai életében. Nagyon sokan mondják, hogy az alapjogok alapjogok az alapértékek részét képezik az Európai Unióban, csak hogy ez egyetemleges, oszthatatlan jogokat kell, hogy jelentsen. A kártában, az Európai Egyezményben és, az, egy, és a Nemzetközi Emberi Jogi nyilatkozat alapján létrejött minden egyezményben szerepel éppen annyira fontos az emberi méltóság, mint a vallásszabadság például. És mit jelent az egyetemlegesség az, hogy az állampolgárságtól, a jogi helyzettől függetlenül kell, hogy érvényesüljenek ezek a jogok. Nos, tudjuk, hogy az oktatáshoz való jog, a családban élés joga folyamatosan megsértésre kerülnek a tagállamokban, és a romák helyzete nagyon jól jelzi mindezeket a jogsértéseket. Éppen olyan keményen kell fellépni emberi jogi, alapjogi esetekben, mint gazdasági téren az Európai Uniónak a külpolitikájában, a partnerségi megállapodásaiban éppen akkor a figyelmet kell szentelnie az emberi jogoknak, mint a gazdaság és diplomáciai téteknek. Tunézia, Líbia, Kolumbia, sorolhatnám azokat az országokat, ahol nagyon fontos lenne az alapjogok, az emberi jogok figyelmvétele, az Európai Unió hitelessége múlik ezen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Vezse asszony.

csak üdvözölhetjük ezt a jelentést, amelyet Gál kolléga nagyon kompetensen elkészített. Pontos az a jelentés, azzal foglalkozik, hogy hogyan hajtjuk végre az alapvető jogokat. Nos, a végrehajtással kapcsolatban néhány megjegyzést szeretnék tenni. Az alapvető jogok kártájával most már kötelező a Lisszaboni folyamat következtében és nincs a felül kétség, hogy a polgárok jóléte mindenféleképpen a mindenki által osztott politikán alapul a konkrét eredményeken méretkezik ez meg, éppen ezért figyelembe kell vennünk a Lisszaboni szerződést, a Stockholmi programot, a szolidaritást, az integrációt, a szervezet bűnözéssel, a terrorizmussal szembeni küzdelmet, és a szubszidiaritás elvét, amely nyilvánvalóan nem jelenthet korlátozást az alapvető jogok végrehajtását illetően a polgárok Európájában. Nem sokára elfogadjuk az új rendeletet, amely a polgárok javát szolgálja. Itt van például az emberkereskedelem elleni küzdelem, amely ilyen kapcsolatban ez bizonyosan egy új jogi keretet jelent majd. Nos, mindezen intézkedések célja egy és ugyanaz, hogy az emberi méltóságnak tulajdonítsunk értéket. Végezetül ezen szankciók valós hatása 2000 13-tól érvényesül majd, az Európai Uniós Polgárság éve nagyon fontos lesz, hogy ezen intézkedés hatását valóban értékelni tudjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm iacolino úr, egy percben cashman úr kap szót. Lisszabon előtt, Lisszabon után kevésre lehetünk biztosak Európában, még mindig diszkriminálják a nőket, Éppen ma mondták, hogy egy nő nem dönthet a saját testéről. Kor, fogyatékosság, szexuális orientáció alapján is diszkriminálnak, illetve a szolgáltatások nyújtása terén a tanács nem akar ebben mozdulni aztán tagállamok diszkriminálhatnak azonos nemű párokat a szubszidiaritás ürügyén. A szubszidiaritás ürügyén az egyenlőtlenséget részesítik promócióban. Egyesek egyenlőbbek, mint mások, akik itt ülnek. Az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a fajgyűlölet, illetve a transzneműek elleni gyűlölet terjedőben van. Semmit nem tanultunk a második második világháborúból, a 30-as évekből, amikor elfordultunk, és nem tettünk semmit azért, mert egyes emberek mások voltak, mint mi, illetve a vallást használták űrügyül, és különösen az LMBT személyek vonatkozásában. Látni kell, hogy ha mások jogait sárba tiporjuk, akkor a saját jogainkat tiporjuk sárba. Semmire nem lehetünk büszkék. Kasman! Köszönöm, Kasman úr! Most egy percben Daniel van der Stöp kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Világos, hogy a Lisszaboni szerződés egy új szemszöget jelent az emberi jogok érvényesítése céljából. Egyrésztről itt van a csatlakozás az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, itt konkrét intézkedések lesznek lehetőségek, de hogy hogyan kerül ez konkrétan megvalósításra, az nem valós, nem világos és talán ez egy jogi aknamezőt jelent majd az EU szempontjából, a biztos asszony tudna ezzel foglalkozni. Az alapjogi kártát illetően a 2010. november 9-i ítéletre szeretnék utalni, amikor is az a magánélet védelméről volt szó, az európai támogatásokkal kapcsolatosan is, és az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a magánélet védelmének van előnye. A politika átláthatóságával szemben mi a véleménye a biztos asszonynak erről a döntésről? Itt valóban az alapjogok kártájának megvalósításáról van szó? Elnök, köszönöm, másfél percben Milan Zver kap szót. Tudani, najprej čestitke kolegici. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének a kitűnő jelentéshez. Kétségtelen az Európai Unióban új helyzet van az alapjogi területen bővítjük a szabadsági területet, és ez nagyon jó, sőt harmadik generációjáról beszélünk az emberi jogoknak. Az emberi jogok védelme magába foglalja azt is, hogy az igazságtalanságokat korrigálni kell, a múlt igazságtalanságait is. Új generáció, új jogok gener, új generációjáról beszélünk, de hogy a volt régebbi rezsimek által elkobzott javakat is korrigáltak egyéb területeken is, közép- és kelet-európában.

Köszönöm, Makovei asszony következik másfél percben. Um, în primul rând, felicitări Kingei pentru raport. Köszönöm szépen, először is gratulálni szeretnék Kingának a kitűnő jelentéshez. Most egy értek, érték és elv közösséget valósítunk meg, ami további védelmet jelent az emberi jogok szempontjából. Ez jelenik meg az alapjogi kartában is, ami a legmodernebb kodifikációja regionális szinten az emberi jogoknak. A tagállamoknak be kell tartaniuk ezt a kartát akkor, amikor az uniós szabályokat alkalmazzák. A kartának a rendelkezései közvetlen hatályúak a nemzeti joghatóságok tekintetében nincsen már magasabb fórum felettük. A Strasburgi eh, Bíróság eh, pedig egyéni jogokat eh, is biztosít az állampolgároknak. Az Európai Unió csatlakozik a konvencióhoz, ez biztosítja azt, hogy az emberi jogi konvenció alkalmazandó legyen, illetve a tagállamok ellen is felelsen lépni, hogyha nem megfelelően alkalmazzák a jogot. Fontos, hogy a a Strasburgi Bíróságnak a reformját is nyomon kövessük és megnézzük, hogy milyen hatásai lesznek ennek a hosszabb vagy rövidebb távon. A tagállamoknak kötelességük, hogy azokat a rendelkezéseket alkalmazzák, amelyek az alapjogokat biztosítják, ehhez saját jogrendszerüket is fel kell használniuk. Megfelelő intézkedésekre van szó. Azonban az a kulcs szó, hogy ezeket az, áldozatok érdekében gyorsan és hatékonyan kell alkalmazni. Fontos, hogy... Köszönöm. Jean Szeniszin következik egy percben. Biztos uh, azt kollégát. Az utalás az alapjogi kártára növeli a felépésünk hatósugarát és az európai szakpolitikák hatékonyságát. Éppen ezért szeretnék a lengyel hatóságokhoz fordulni, hogy alkalmazzák az alapvető jogok kártáját, hiszen nincs ürügy arra, hogy ezt ne tegyék, ez egész egyszerűen egy politikai döntés, amelyet országomban el kell fogadni. Ez nagyon fontos lehet tekintetben véve, hogy a Lengyelország szintén betölti majd 2011-től az Európai Uniós soros elnökségét. Sajnos Lengyelországban az alkotmánybíróság néha nem érti ezt. Nagyon fontos a nők jogainak garantálása, amely az egyetlen még diszkriminált többség. Éppen ezért felhívással élnék az Európai irányelvre vonatkozóan, ami a nők elleni erőszakot tárgyalja

Köszönöm, Kósa képviselő úr, következik a KCDI. Rögtön el kell mondanom, hogy 11-en kértek szót, az idő okaiból nem tudom befogadni valamennyi kérelmet, mind a 11 kérelmet, sajnálom, csupán 6 kérelemnek tudok helyt adni, nyilvánvalóan a benyújtás idő, idejét figyelembe veszem, és a pluralizmust a frakciókat illetően elnézést kérek a kollégáktól, akik nem jutnak szóhoz. Rögtön meg is adom a szót Anna Zaborskának egy percben. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Szeretnék rámutatni egy konkrét veszélyre a diszkrimináció elleni eh, küzdelem különböző fajtáinak kombinációja diszkriminációt eredményezhet. Az EBS múlt heti Bécsi találkozóján is elhangzott ez. Ez paradoxnak tűnik, de az ideológia alapján különböző emberek ellen diszkrimináció valósulhat meg. A diszkrimináció fogalma változik. Nagyon fontos lenne arra az erőfeszítésre összpontosítani, hogy visszatérjünk a diszkrimináció

az Európai Emberi Jogi Egyezmények, illetve az Alapvető Emberi Jogi Karta, illetve az UE szerződés 6-os, 7-es cikke ellenére az alapvető jogokat folyamatosan megsértik az EU és a tagállamok részéről. Olaszországban egy olyan rezsim uralkodik, ahol a sajtószabadságot megsértik, és hamis aláírásokat gyűjtenek választások alkalmán, maffia merényletek is megtörténtek, és a miniszterelnök reméljük már nem sokáig lesz. Nos, ő az orosz-libiai maffiával együttműködésből profitál, ahogy a Wikileaks is megerősítette, nem hunyhatunk szemet mindezek előtt, éppen ezért támogatom a jelentést, nagyon sok módosítót nyújtottam be, és azt a léveben elfogadták. A 24-es bekezdés az emberi jogsértéseket akarja szankcionálni, és be akarja fagyasztani azon országokkal való kapcsolatot, ahol megsértik ezeket. Ezen kívül azt is támogattam, hogy a hatos és a hetes cikkeket alkalmazzuk a szerződést illetően, és meg kell erősítenünk az alapvető jogok egy ügynökségének mandátumát. Nagyon sok jó hivatkozást tartalmaz a jelentés a kisebbségekkel, a bevándorlással, a sajtószabadsággal és a szociális jogokkal kapcsolatban, ezért kérem valamennyi kollégát, hogy támogassák a jelentést. Elnök, köszönöm Alfano asszony, Figeredő asszony következik. Obrigada, Sr. Presidente. Mantém-se, como sabemos,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 cerca de dezoito da discriminação salarial das mulheres. por isso impõem se medidas urgentes para combater estas situações de discriminação. muito obrigada. Köszönöm. Franz Obermeier kap szót. Elnök úr, az EU csatlakozás az emberi jogi egyezményhez azt a veszélyt rejti, hogy ez a bíróság bármilyen európai jogi aktusról ítélhet. Az Európai Bíróság már óvott ettől, hogy az emberi jogi bíróság nem mindig semlegesen fog ítélni. És maga az elnök is e, elismerte ezt, hogy a menedékjogi kérelmekkel máshogyan foglalkozik, mint egyéb esetekkel, és ez a bíróság semlegességét illetően nem helyén való. A Dublin egyezményt is hatályon kívül akarják ö, ö, helyezni akár. Görögországot nem biztos országnak nyilvánítják a kitoloncolást esetében. A feszület betiltásra is utalhatnék, amely Európa egyik alapvető szimbólum és egyik alapvető értékünk. Hogyha az Emberi Jogi Bíróság az

Köszönöm. Az utolsó felszólás uh, Billy Avici Jute asszonyé. Žmogaus teisų klausimus Tisztelt elnök úr, az emberi jogok kérdését mind az Európai, EU szintjén, Európai Unió szintjén, mind pedig a tagállamok szintjén meg kell oldani. A tagállamok uh, kell, hogy vállalják a felelősséget e tekintetben. EU szinten is fontos, stratégiát kialakítani a gyermekek jogainak védelmében. Mert tagállami szinten ez még hiányzik. Fontos intézkedéseket foganatosítani a gyermekek szexuális kizsákmányolásával szemben. Egy másik probléma azon emberek problémája, akik fogyatékossággal élnek, hiszen ők is diszkrimináció áldozatává válhatnak. Éppen ezért fontos stratégiákat kialakítani a fogyatékossággal élő személyek védelmében valamint a gyermekek és a nők helyzete is problémás. Szintén fontos a harc a szegénységgel és szociális kirekesztéssel szemben. Vivian Eriding biztos asszony következik. Tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevő asszonynak, valamint valamennyi szakbizottságnak, amely dolgozott ezekkel a kérdésekkel, illetve köszönetet mondanék valamennyi képviselőnek is, aki itt ma hozzászólt ez a témához, és ezzel is bizonyították, hogy az alap, alapjogok rendkívül fontosak számukra. Csak támogatni tudom azt, amit több képviselő is elmondott, nevezetesen, hogy nagyon is itt az ideje, hogy foglalkozzunk az alapjogokkal az Európai Unión belül, ahhoz, hogy hitelesek lehessünk akkor, amikor az unión kívüli alapjogokról beszélünk. Ez egy kicsit feledésbe merült az utóbbi időben, a jövőben ez nem így lesz. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy évente egyszer a bizottság éves jelentéséből kiindulva, ami arról szól, hogy a karta hogyan kerül alkalmazásra, ami bizonyos mértékig magába foglalja mindazon észrevételeket, amelyeket itt elmondtak a különböző diszkriminációkkal kapcsolatban, ez lesz az majd az az időpont, amikor valóban letehetjük az asztalra, rámutathatunk arra, ami nem működik, és megpróbálhatjuk kiavítani. Kiavítani, de hogyan? Itt van egyrészt az a freezing mechanism, a befagyasztási mechanizmus, ahogy ezt a jelentéstevő nevezte. Az a megelőző rendszer lenne ez, ahol egy tagállami tevékenységgel kapcsolatban lépnénk fel, éppen akkor, amikor ezt éppen elindítják. Elemeztettem ezt a lehetőséget szakértőkkel, és az intézményi kérdések egy ilyen mechanizmussal kapcsolatban rendkívül bonyolultak. Jelenleg, de még további elemző munkára lesz szükség ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi a helyzet. Egyelőre úgy tűnik számomra, hogy nincsen jogalap arra, hogy így járjunk el, és a szerződéseken kellene változtatni ahhoz, hogy egy ilyen mechanizmus alkalmazhatóvá váljon, mint megelőző mechanizmus. Az elképzelés vonzó, vizsgálni fogjuk, hogy milyen mechanizmus lenne alkalmazható anélkül, hogy a szerződésen változtatni kellene. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket, mert gyakran az a hiba alkalm, kerül, hogy a karta nem abszolút érvényű csak akkor alkalmazandó, hogyha a tagállamok európai szabályokat ö, alkalmaznak. Például, amikor egy európai irányelvet, amelyet a tanács és a parlament ö, közösen eldöntött, és integrálásra kerül az európálás, európai jogba. Csak ettől a perctől kezdve alkalmazandó a karta, de nem abszolút értelemben tehát minden egyes e, egyéb esetben a nemzeti bíróságoknak a felelőssége, hogy e, fellépjenek. Akkor, amikor az Európai Unió e, tagja lesz az Európa Tanácsi Egyezménynek, akkor egy további dimenziót kap ez a kérdés, és akkor majd ezt kell alkalmaznunk a saját módszerénk szerint úgy, ahogy a jogpolitikát alkalmazzuk. Ez számomra alapvető fontosságúnak tűnik. Minden specifikus kérdés mellett, amelyek itt felvetődtek, és amelyekre egyénileg fogok majd válaszolni azon képviselőknek, akik feltették a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a fő kérdés az az alapkérdés kifelé a tagállamainkban, az egyes kormányokban még nem ébredtünk rá igazán arra, hogy mekkora jelentőségű is a karta. Tehát információs munka vár ránk, annak érdekében, hogy Európában mindenütt kialakuljon a jogkultúra és az értékek politikája, hogy mindenütt felvetődjön a kérdés akkor, amikor egy új jogszabályt megalkotnak, vagy alkalmaznak egy jogszabályt, azonnal tegyék fel a kérdést, vajon összhangban van ez azokkal az értékekkel, amelyeknek a részesei vagyunk. Tehát ez egy automatizmussá kell hogy váljon, amikor politikai felelősként járunk el. Azonnal fel kell magunknak tenni a kérdést, hogy amit teszünk, az összeegyeztethető-e az alapjogokkal, amelyeket, amelyek iránt elköteleztük magunkat. Ez lenne a legmegfelelőbb út. Meg kell, hogy mondjam egyébként, hogy napjainkban a bizottság egy döntést fog hozni, az exekvatúra felszámolására. Tehát lesz egy javaslat, hogy az igazságügyi döntések azok Európán valamely egyaránt mindenütt érvényesíthetőek legyenek. És első alkalommal amikor javasoltuk ezt az új szabályozást, akkor megvizsgáltuk az alapjoggal való összevetést. Tehát nem csak gazdasági elemzést végeztünk, nem csak egy impact assessment, egy hatástanulmányt, hogy milyen hatással lenne ez a piacra, hanem azt is megvizsgáltuk, hogy az értékekre milyen hatással lesz ez. Tehát azért látható, hogy lassan-lassan megyünk az új politika irányába. És úgy gondolom, hogy a bizottság, a tanács, és a parlament között úgy kell, hogy intézzük a dolgokat, hogy ez az éves jelentés a karta alkalmazásáról az igazság nagy pillanatává váljon minden évben, amikor letesszük az asztalra, nem bizottságként külön, önök pedig parlamentként, amikvel reagálnak és bírálnak, vagy tapsolnak, nem tudom, de hogy ez a jelentés legyen az igazság nagy pillanata, amikor megmutatjuk egyben a külső a külvilágnak is, a választóinknak, hogy igenis a karta ö, él. A karta nem csak egy jogszabály, hanem egy gyakorlat és amennyiben nem gyakorlat, akkor a nép választott képviselői ezt meg fogják mondani hangosan és hallhatóan. Tehát ezt ö, igyekszünk kialakítani a következő választásokat megelőző időszakban. Én úgy gondolom, hogy ezt el tudjuk érni, meg tudjuk valósítani lassacskán. Következő tavasszal lesz az első ilyen jelentés, és akkor kezdjük el ezt a gyakorlatot. Ezzel hagyományt is teremtünk, azért, hogy senki nem mondhassa azt,

Bene, grazie relatrice, grazie a tutti, la discussione è chiusa. Köszönöm, berekeztem a vitát. Holnap 12.30-kor szavazunk erről a jelentésről, áttérünk az Európai Védelmi Határozatra. Teresa Jimenez beszerül Bárja jelentéséről van szó. Tessék, Kásman úr. President, I, I must refute the slight that was made by... Tisztelt elnök úr,